a napirendel kapcsolatban most az éves jelentése következik a számvevőszéknek, számvevőszéki jelentés 2013-as évre vonatkozóan. Szeretném üdvözölni a számvevőszék elnökét, Da Silva Caldera urat. Egyébként Elsőként eh, Da Silva Caldera úrnak szeretném megadni a szót. Domnule ira aveți cuvântul. Eh, Caldera úr, öné a szó. Tessék. Thank you, Mr. President. Without... Köszönöm. Szeretném akkor elkezdeni. Tisztelt képviselő, tisztelt Georgieva alelnök asszony, egy számomra, hogy a számbevőszék 2013-as évre vonatkozó jelentését beterjeszteti az Európai Parlament plenárisa elé. Nagyon fontos változást élünk meg Európában most, egy új bizottság állt fel, amely nagyon sok fontos kihívással kell szembenézzen. És épp ezek egyike az, hogy az Európai Unió költségvetésének végrehajtását javítsák. Javítsuk. Tisztelt képviselő! Ezen új kiadási időszak elején a számbevőszék éves jelentése kimondja, hogy az Európai Unió pénzügyi igazgatása nem eléggé jó még általánosságban. Az európai pénzügyi irányítók nem csak a pénz elköltésért felelősek, hanem azt is biztosítaniuk kell, hogy a kiadások megfelelnek a szabályoknak, és eredményesek, eredményeket hoznak. Az európai költségvetés elköltése tekintetében 148 milliárd eurós kifizetést eszközöltek 2013-ban az EU költségvetéséből. A számbevőszék úgy találta, hogy ezek a tranzakciók 2013-ban megfelelően elszámolásra kerültek. Ez azt jelenti, hogy egy tiszta audit véleményt ö, adtunk ki, mert 2007 óta minden alkalommal, most is a megbízhatóság illetően 90, 90 illetve a, 9 milliárdra nőtek a 372 milliárdra a ö, vállalások. Ez mutatja, hogy az Európai Unió cashflow-ja egyre nagyobb nyomásnak van kitéve. Az Európai Bizottságnak megfelelő cashflow beestéseket kell képeznie, hogy a programok kifizetési rövid keresztmetszeteit, szűk keresztmetszeteit meg tudják előre határozni. És a költségvetésnek megfelelő cashflow igények, igényei vannak. Látható, hogy a pénzügyi tervezési eszközök 2007 óta csak fele érte el 2013-ig a végső kedvezményezetteket. Tisztelt képviselők, az Európai Unió költségvetését ugyan elköltjük, ám túl sok kifizetés még nem felel meg a szabályoknak most sem. A kifizetések becsült hibaránya 2% val a küszöb fölött van. Az összes megvizsgált számla alapján 2013-ban a szembevőszék azt beslik, hogy az átlag hibarán 4,7% összevetve a 2012-es 4,8%-kal. Az összes kiadási tételt anyagi hibarány jellemzi. 10,6 milliárd eurót költött az Európai Unió saját igazgatására. A számvőszék úgy besli, hogy a hiba arány magasabb a megosztott menedzsmentben, amikor a bizottság és a tagállam közösen igazgatnak, mint azokon a területeken, ahol a bizottsági a fő felelősség, a fő irányító szerep. Ugyanakkor korrekciós intézkedések történtek a bizottság és a tagállami hatóságok részéről is, ezáltal, hogy sikerült csökkenteni a hibarátát, többet lehetett volna jelentősen tenni, hogy megakadályozzák, megelőzzék ezeket a hibákat. Például a a, a vidékfejlesztési eszközökben általában csökkent ugye a 6,7%-ról 2%-ra a hiba arány csökkenthető lett volna, hogy a tagállamok minden információt felhasználtak volna, amely rendelkezésükre állt, mielőtt beterjesztették volna fizetési kérelmeiket a bizottságnak. Azok a arányok, a, a nem jogosult kifizetések, a közbeszerzési szabályok megsértése és a nem megfelelő gazdasági, mezőgazdasági területek be, bevallása azok a fő területek, ahol a legtöbb hiba adódott. Ezekre kell figyelni a tagállamoknak. Meg kell előzzék ezeket a hibákat, az, e- ezekből az okokból adódó hibákat, nem csak főként azért, mert az Európai Unió kiadásainak hatékonyságát és eredményességet veszélyeztetik ezek. A 2007-től 13-ig terjedő pénzügyi programidőszakban az európai alapok igazgatói menedzseri főleg arra koncentráltak, hogy elköltsék a rendelkezésre a pénzeket, és csak másodszorban a szabályoknak való megfelelésnek, és csak korlátozott mértékben ügyeltek arra, hogy elérjék azokat az eredményeket, amelyeket kitűztek ezekkel a kiadásokkal. Ennek meg kell változnia. Az éves jelentés nagyon sok példát tartalmaz a 19 azon speciális jelentésből, amelyet a számvőszeg elfogadott az elmúlt évben, hogy jobban koncentráljunk az eredményekre, mert ez a teljesítményt javíthatja. Ezzel összefüggésben a Számbevőszék Üdvözlő Bizottság azon javaslatát, hogy a kiadási kultúrától lépjünk tovább az, a teljesítmény kultúrájára. A számvevőszék úgy gondolja, hogy ez, ez a kultúra megköveteli elsősorban azt, hogy az Európai Unió és a tagállamok szintjén is kötelezettséget vállaljanak arra, hogy a leg, lehető legjobb eredményt érik el a legkorlátozottabb eszközökkel, másodszorban, hogy megfelelő célokat tűznek ki ezeket, és mérik az odavaló előrehaladást folyamatosan, harmadsorban pedig is a legfontosabb, megfelelő ösztönzőket kell bevezetni hogy jutalmazzák a jó teljesítményt, és büntessék a gyenge teljesítményt. Mostanáig tudnilik az Európai Unió pénzügyi igazgatói főleg el akarták, arra kényszerültek, hogy, hogy gyorsan elköltsék a pénzt, különben elvesztették ezeket a forrásokat. Végül pedig létfontosságú lesz, hogy az eredményeket láthatóbbá kell tenni, az Európai Uniós pénzekből ért eredményeket. Különösen az Európai Bizottság kell, hogy a saját éves értéki jelentésében kiemelje az európai hozzáadott értéket, amelyet az EU költségvetés hoz, és azt, hogy milyen előrelépések születtek a 2020-as célok elérésében ezek révén. Elnök asszony tisztelt képviselők az Európai Unió pénzügyi igazgatása javulnia kell, a, a tehát a pénz elköltése, a szabályok megfelelés és az eredmények elérése nem egymás kizáró célok, hanem ezek összefüggésben kell, hogy megszerveződjenek, és ezáltal lehet jobban igazgatni az Európai Unió pénzügyi végrehajtását. Szabályos, világosabb szabályok, szabályosabb célok és egyszerűbb rendszerek mentén. Az éves jelentés rámutat arra, hogy a számövőszék teljes mértékben kötelezettséget vállal arra, hogy segíti ezt az Európai Parlamentet és a többi intézményt annak érdekében, hogy kézzelfogható eredményeket hozni az európai költségvetés az európai polgárok számára. Köszönöm Szilva Kajder úrnak. Következő hozzászól a bizottság részéről, Georgieva asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. elnök asszony, illetve elnök úr, eh, raportőr asszony, először is gratulálok ahhoz az átfogó jelentéshez, amit a számvevőszék benyújtott, illetve eh, köszönöm a konstruktív ajánlásokat. A 2013-ban 4,7%-os hibaarányt azonosított az a számvevőszék, ami nagyon messze van a kétszázalékos hibahatártól, amit lényegességi küszöbnek tekintünk, és amelyet megcéloztunk. Ugyanakkor egy icipicivel kisebb ez a hibahatár, mint tavaly, mint tavaly előtt, 2012-ben 4,8% volt, és hát azt látjuk, eh, és talán ez a legfontosabb, hogy ahhoz képest, hogy az azelőtti években eh, növekedett a arány, itt most először csökkent akkor, amikor eh, csúcsra jártak a bizottság által finanszírozott programok, és elérték a 148 milliárd eurót. Én azt gondolom, hogy azok az erőfeszítések, amelyeket kollégáink végrehajtottak, arról, árulkodnak, hogy figyelembe vesszük a számbevőszék ajánlásait. Ami a legfontosabb üzenet szerintem az az, hogy folytatnunk kell a munkát, ki kell tartanunk. A másik dolog az, ami, ami megnyugtat minket, hogy azt mondhatjuk a polgárainknak is, hogy a hetedik éve immár materiális hiba nem nincs, ugyanakkor a hiba arány az nem érte el még a kétszázalékos küszöböt, és a pozitív véleményt kaptunk a pénzek elköltéséről. Ami, amire a számvevőszék leginkább koncentrált a kohéziós politika és az agrár kifizetések, ezek az egysége, illetve a közös igazgatás alá tartoznak a tagállamokkal. Van itt egy olyan tényező, ami nyilvánvalóan kihatással van a hiba arányra, a nagyon bonyolult állami támogatási szabályok, közbeszerzési szabályok, elfogadhatósági szabályok, és azt szeretné a számvevőszék, ha ezzel foglalkoznánk. Tudatában vagyunk annak, hogy a tagállamokkal együtt az erőfeszítéseket még intenzívebbeké, még intenzívebbé kell tenni, és valóban ha jobb eredményeket akarunk elérni a jövőben, akkor itt lehet eredményt elérni ezzel. Emellett szeretném emlékeztetni a tisztelt képviselőket, hogy van még egy konkrét probléma, mégpedig a programok többéves jellege, miközben a számbevőszék éves jelentéseket készít. Ez nagyon gyakran vezet oda ahhoz, hogy előfordul, hogy korrigálunk a későbbi években, ugyanakkor abban az évben ez a korrekció nyilvánvalóan nem jelenik meg. A, az, az éves hibaarány, illetve a reziduális hibaarány közötti különbség az 2,2%-os, ami azt jelenti, hogy ennyivel csökkent volna a hibaarány. Nem akarom persze védelmezni azt az eredményt, amit fel tudunk mutatni, mert ennél fontosabb az, hogy előre tekintsünk, és ebben az értelemben szeretnék két lényeges megjegyzést tenni. A 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan új szabályokat eh, vezettünk be, három eh, elvet tartottunk szem előtt. Eh, egyszerűsítés, az administratív terhek csökkentése egyszerűsített költségelszámolással, illetve a hiba lehetőségek kiszűrésével, valamint a, az, hogy a felelősséget vállaljanak a nemzeti hatóságok a közös igazgatás alatt álló programokért, valamint az, hogy magukénak érezzék ezeket a projekteket, ownership. És azt gondolom, hogy a pénzügyi korrekciók rendszere valóban az ellenőrzéshez szükséges, és azt gondolom, hogy a következő programozási időszakban ez meg is fog valósulni. A másik dolog, amit mondani szeretnék, hogy elfogadjuk a számvevőszéknek azt a javaslatát, hogy a teljesítményre kell koncentrálni, sőt egy teljesítmény kultúrát kell kialakítani. Ez lenne a legfontosabb dolog, erre fogok leginkább odafigyelni, nagyon szorosan együtt fogok működni a többi biztossal, a tagállamokkal, eh, illetve eh, minden más pénzügyi szereplővel. Emellett szeretném biztosítani a parlamentet arról, hogy nagyon komolyan vesszük azokat az ajánlásokat, amelyek arról szólnak, hogy intézményközi munkacsoportot hozzunk létre a teljesítményről, és az elkövetkezendő hetekben ez meg is történik. Nem akarjuk vesztegetni az időt, mert a polgárok azt várják tőlünk, hogy, hogy bebizonyítsuk, hogy jól bánunk azzal a pénzzel, amit ők arra adnak, hogy az érdekeiket szolgáljuk. Caldera elnök úr, részemről ön egy nagyon szoros kötelezettségvállalást kap most eh, arra vonatkozóan, hogy a teljesítmény, illetve a szabályoknak való megfelelés területén nagyon szorosan együttműködünk majd. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig megkezdjük a vitát. Először is megadom a szót Kreszle asszonynak másfél percben. Elnök asszony, biztos szemvőszéki elnök, tisztelt eh, biztos asszony. A számbevőszék megalapításai, amelyben a vaskos kötetben találhatóak, a, arra mutatnak rá, hogy azok az eredmények, amiket a pénzzel érünk, a harmadik legfontosabb, csak a pénz elköltése a legfontosabb úgy tűnik, és ha, ha ezen változtat, biztos azt mondja, akkor ön az én hősöm lesz. Mert eddig mert ugye ezt tízszer hallottam már ígéreteket az elmúlt években, nem mindig ugyanaz az eredmény. Miért nem tudjuk, hogy mit érünk el az európai pénzekkel, milyen eredményeket. Miért nem kezeljük az ifjúsági munkanélküliséget? A roma integrációban mit értünk el? Ezek helyett, mivel nem nagyon beszéltünk eredményekről, csak a hiba százalékokról beszélünk. Ez is fontos persze, hogy hogy működik az igazgatás, ám itt is feltehető sok kérdés. Vajon a számvevőszék a regionális alapokban miért talál olyan sok szép tartó 2,8 és 66 százalékos eredményeket. Tehát miért térnek el a számbevőszék és az adott főigazgatóság hiba százalék megállapításai? Úgy tűnik, hogy a, a, a főigazgatóságok meg akarják védeni a bírálattól az igazgatást? Itt is van tennivaló biztos asszony, ugyanakkor vannak további kérdések, mert pénzügyi eszközökben. Mert 47 százalék itt az arány, amelyet említettek, és a salás elleni harcban sajnálatos, hogy egy olyan hivatal, amely nem mutat fel eredményeket az a hivatal, amely a csalás ellen kéne, hogy élvas legyen. Aztán a tagállamok hatóságaival kapcsolatban is a főigazgató éves jelentésében számtalan korrekciót találunk a bizottság részéről. Ebből felmerül a kérdés, hogy az eurozónában nek, mint az eurozónában nem kellene itt is büntetéseket bevezetni, hogyha nem megfelelő jelentéseket végez, értékelnek a, és nyújtanak be a tagállamok. De. Köszönöm szépen, Gressle asszony. Ayala Sander asszony következik két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Gorgieva asszonyt az új funkciójában. Köszöntöm, és köszönöm Caldera úrnak is azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a számövőszék tesz az új elemzések, új javaslatok kapcsán. Ezek mind nagyon merészek. Egy új költségvetési időszakot kezdünk, és ugyanazzal a válsággal, ami már 7 éve tart, és ez most már egyszerűen egy folyamatossá, állandóvá válik. És egyre nagyobb a deficit, mindig korlátozottabb a költségvetés, egyre több a kifizetési nehézség. Juncker úr eh, beszél a 100 milliárdról, a beruházásokra, eh, ugyanakkor egy komplex, bonyolult pénzügyi tervezéssel, és hát maga a számvevőszék is azt mondta, hogy oda kell figyelni. Tehát, és emellett vannak a banki eszközök ellenőrzésének kérdése, ez is egyre bonyolultabbá, nehezebbé válik, Együtt kellene fellépnünk a közösségi hatóságokkal és a gazdasággal, és különböző új figyelemfelhívásokra is vannak a források tekintetében. A számvőszék jelzi, hogy a szavahihetőséggel kapcsolatban is vannak problémák a tagállamoknál, és egyre nagyobb a deficit a költségvetésben, és egyre kevésbé kerülnek ellenőrzésre, tehát a saját források is deficitesek. Tehát nagyon sok mindenre kell figyelni, nem csak a kiadásokra, hanem a bevételekre is oda kell figyelni. De akárhogyan is, köszönöm Caldera Ornak a számvevőszéknek, hogy rámutatott arra, hogy mit költöttünk el 2013-ban 200 90 eurót lakosonként és évente és ez az, amit el tudtunk költeni. Ez mindössze ennyit költöttünk, de végül is egyetlen egy euró sem szabad, hogy tévesen kerüljön kifizetésre, de 0,36% az, ami hibás. Ez kevésnek tűnhet, de akármennyire is kevés, ez mégiscsak arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, hogy elmélyítsük az ellenőrzést. Akárhogyan is, köszönöm szépen, és a nagyságrendeknek megfelelően elhangzott, hogy ez a 45 millióval csökkentsük a 0,2-re a hiba százalékot, ugyanakkor még ennél is kisebb, de gyakorlatilag azért mégiscsak a majdnem kétszer annyi, mint amennyi az ideális lenne. És hát a tendenciák is nagyon különbözőek. És a megyünk az, az eredmények irányába, de több ösztönzőt is be kell építeni, és mindig erősebb, határozott a funkciókkal, amik e, nagyobb odafigyelést biztosít. Csárnecki úr másfél percben kapja meg a szót. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani Kaldere úrnak, Lazara uraknak. Nagy örömmel látom, hogy ez nem csak egy meghallgatás, hanem, hanem egy plenáris ülés, és az eheti Newsweekben lát, láttam, ott megjelent egy térkép, ami az egyén problémákat is felvázolta. Európában a második legnagyobb problémaként a munkanélküliséget, a fiatalok munkanélküliségét tüntették fel, és erre mi nagyon sok pénzt küld, költünk. Nem biztos, hogy jól költjük el ezt a pénzt, én legalábbis így gondolom, és őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy az jó, hogy a jelentés foglalkozik ezzel a problémával az Európai Uniós alapok kezelésének kérdése nem megfelelően történik, ezeken javítani kell. 322 milliárd euró a kintlévőség az alapoknál. És ez azt jelzi, hogy Európának egyre több adóssága lesz, és nincsen igazán javulás, és a kifizetési sziba százalékban sincsen komolyabb javulás. 5 százalék alatt van, és a legsérülékenyebb területek a kohézió, a regionális politika és a vidékfejlesztés. Olyan területek ezek, ahol az új szegényebb, er-, Európa új szegényebb országai különösen sérülékenyek. Köszönöm, Ali képviselő, a szó másfél percben. Elnök asszony, tisztelt ö, alelnök asszony, számvőszéki elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a számvevő széknek az éves jelentésért, amely nagyon fontos betekintést kínál a végrehajtásba robosztus és átfogó értékelési rendszer kéne legyen a tagállami GNI-okra vonatkozóan. Ez a GNI alapú saját források kb. 70%-et adják az EU költségvetésnek, ehhez nagyon fontos volna ezeket jól megbecsülni. Ezért különös, hogy a számvevőszék ilyen széttartó számadatokat talált a verifikációs stratégiában és folyamatban, meg a jelentésedel folyamatában. Rá kell mutatnunk ezekre a különbségekre a bizottság válaszában nem ért egyet a számövőszék legtöbb értékelésével, anélkül, hogy taglalnám ezeket. Szerintem nagyon más a módszertan és a megközelítés. Makrogazdasági és menedzsment szempontból is más módszertant alkalmaz a két intézmény. Szerintem a GNI bizottság munkájának negatív értékelése azon statisztikai alapokra kell támaszkodjék, amelyeket ezek az intézmények szolgáltatnak. Ugyanakkor vannak jól is nemzetközi szervezetek, amelyek makrogazdasági információt oszt, terjesztenek, például az IMF, a Világbank is. Ezek megfelelő szintű összevetető adatokat kell, hogy szolgáltassanak. Bár vannak kétségeink a helyzettel kapcsolatban, vannak pozitív híreink is. A bizottság belátja az ajánlások fontosságát, és egyetért ezekkel az Európai Unió költségvetésének végrehajtása és auditálása az eredményekre kellene, hogy koncentráljon, és arra, hogy a kitűzött céleket vajon elértéke. Csak úgy lehet javítani a költségvetés végrehajtását, hogyha a tagállamok a helyi és regionális önkormányzatokkal egyeztetnek a programkészítés már kezdeti szakaszától. A megfelelő projektek kiválasztása és értékelése fontos tehát európai szinten. Köszönöm, Stász úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony, kedves elnök úr, kollégák. Elég fájdalmasak a tények, kollégák már erre rámutattak. A pénzek nagyon nagy részét, 80% fölötti pénzét a tagállamokkal együtt együttes igazgatásban költjük el. A tagállamok tudják, hogy komoly hiba határ van ezen pénzek elköntése körül, aztán mégsem lépnek. Tudjuk, hogy mely területeken kimagasló a hibaarány. 6,7%-os hibaarány már elhangzott, 3,1% van például a tagállamok beavatkozásának, tehát itt mindenképpen a tagállamoknak be kell avatkozniuk. Kell, hogy legyen egy akcióterv, amit Georgeva asszonynak kell vezérelnie. Emellé kell egy nemzeti nyilatkozat is a pénzügyminiszterek részéről. A, fe, a szövetségi államokban egyszerűen csak egy össze összekapcsolása kell a különböző régióknak, de a pénzügyminiszternek kell megmondani, hogy ki az, aki elvégezte a munkáját, hol megvolt-e a kellő ellenőrzés, megtörtént-e a szükséges fellépés, és hogyha nem, akkor politikailag ez az adott miniszter kell, hogy felelős legyen. Minut. Vali a szó a következőben. Eh, Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony és elnök úr. Szeretném megnézni a struktúrát, erre rákérdezni. Szeretném tudni, hogy mi a hozzáadott értéke annak, hogy eh, az Európai Unió eh, pénzzel dolgokat, hogyan alakulnak ki a projektek, a tagállamok nem feltétlenül tudják garantálni a felelősség teljes pénzelköltést, mert a legelső dolog, amire odafigyelnek, hogy el legyen költve a pénz, és a második az, hogy hogyan. Ehm, a hatásokat kellene ehm, tanulmányozni, elemezni. Ehm, ezért a pénzért dolgoznak az emberek, és megkeresik, befizetik adóba. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek okkal mondják azt, hogy a, az európai intézmények nem megfelelően költik el ezek a pénzeket. De egyszerűen nem tehetünk úgy, mint hogyha minden rendben lenne. Tisztességesebben kellene felosztani ezt a tortát. Köszönöm. Köszönöm, Bilinski képviselő következik. Köszönöm szépen. Azt kérdem magamtól, hogy egyesek miért nem szégyenkeznek, amikor azt halljuk, hogy egyrészt Juncker úr egy adóparadicsomot kormányzott a saját országában, másik oldalon Európa lakosai nem kapnak megfelelő támogatást. Juncker bizottsági elnök úr amit tett, azt kell finanszírozni. Ugyanakkor 7 milliárd euró hiányt fezett fel a számbevőszék 4%-a a teljes európai költségvetésnek nem szabályszerűen kerül elköltésre. Az a kérdésem, ki hol vállalja a felelősséget, hol vannak azok a személyek, akikre rámutathatunk, hol az a 7 milliárd euró, és ki kész arra, hogy vállalja a felelősséget. 120 millió ember, az Európai Unió lakosságának majdnem a fele a szegénység küszöbén él, és nem lehet az európai adófizetők pénzéből így gazdálkodni. Lehet, hogy tagállami szinten kell kezelni a problémát, mert maguk az államok tudják azt, hogy hogyan lehet legjobban felhasználni azokat az adópénzeket, amelyekkel fel lehet lépni a problémák ellen. Mm, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Igyekszünk betartani a hozzászólási időket. Szavama úrnak adom meg 1 perc 38 másodpercben a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak az Európai Számvevőszéknek, és gratuláljak. A 2013-as éves jelentés sokkal jobban rávilágít a témára, mint ezelőtt bármikor. Az általános hiba százalék 4,7 százalék volt, és hogyha még korrektív intézkedéseket is figyelembe vesszük, akkor 6,3 volt, ami egyszerűen elfogadhatatlan. De ennél szerintem sokkal fontosabb az a minőség, nem pedig a számok maguk. Csak egy példát említenék az információ megbízhatóságáról, amit a tagállamok adnak a bizottságnak. A strukturális politika szerint 2,8%-a, de figyeljünk csak oda, nézzük ezt meg jobban, ahogy a számvevőszék is tette, 6,9%-ról van valójában szó. Hogyha megnézzük ennek a jelentést, akkor az derül ki, hogy a tagállamok hatóságainak volt, rendelkeztek megfelelő információval kezdetben. Ezt egyszerűen tisztáznunk kell. Az auditálási folyamatnak végig kell mennie a, egészen program szintig ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ehhez átláthatóság kell, a megfelelő információk, és egyszerűsíteni kell a szabályokat. Ezzel tudunk koncentrálni arra, amit Gergia a biztos asszony eh, mondott, amikor a bizottságunk elé terjesztették az éves jelentést. Elnök megszakítja, eh, felhasználta hozzászólási időjét. Boguszláv úrnak adjuk meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kalderez elnök úr képviselők. Ez az első mentesítési eljárás, ahol több mint fele a kollégáknak új és új parlament egy ciklus indul. Ez egy vadonatúj bizottság is, amely most felállt, úgyhogy lehet most világos üzeneteket megfogalmazni. Le kell zárni azt a tanulási kört, amelyről most beszéltek többen, és el kell indulni a folyamatos javulás útján. Erre feltétlenül szükség van. Ez pedig nem más igényel, mint komoly munkát és a szabályok betartását. Nem az, hogy meg akarjuk szerezni a, a, a címsorokat. A, szab, a szabályos kiadások önmagukban nem öncélok, fontosak, de nem elégségesek. A szabályoknak megfelelően kell gazdálkodni tehát, de a kiadások világos célok irányába kell folyjanak, a gazdasági növekedés és foglalkoztatási célok végrehajtása érdekében. Ezek égetően fontosak tudnak. Éva biztos asszony és a bizot, az új bizottság kell, hogy bírjon azokkal az eszközökkel, amelyekkel lehet mérni a társadalmi hatásokat, és, a más, és egyéb hatásait az EU programoknak a tagállamok és a regionális önkormányzatok pedig ebben partnerekkel legyenek, és kell, hogy biztosítsák azt, hogy minden európai cent megfelelően célzottan kerüljön felhasználásra. Tehát nem csak kiadni kell, hanem elérni a célokat. Jó teljesítményre kell törekedni a allokációs, különféle allokációs területeken. Ehhez pedig teljesítményvizsgáló intézményközi munkacsoportokra van szükség, a bizottság és a parlament részvételével minden kulcsfontosságú szakpolitikai területet lefedve, hogy minél gyorsabban lehessen a teljesítmény kultúrát megvalósítani a programok végrehajtásában. Köszönöm szépen, Viszti úr, a szó egy percben. Köszönöm. A számbevőszéknak nem szabadna egy ilyen sok hibát tartalmazó elszámolást jóvá hagynia. 2% fölött vagyunk jóval. E, ez igazándiból nem is hír, e, komolyabb dologról fogok éppen ezért beszélni. Egyrészt e, nincs EU hozzáadott érték az elköltött pénzeknél, ez egy iszonyatos probléma, nagyon nagy a költségvetésünk, és nem gondoljuk, nem gondolhatjuk, hogy jobban kerül elköltésre ez a pénz, mint a nemzetállamokban lenne elköltve a nemzetállamok által az elkövetkezendő évekre is igaz. Egy időzített bomba van az európai költségvetésben, hogyha nem vesszük ezt komolyan, akkor a jövőre nézve nagyon komoly nehézségekre kell felkészüljünk. Ez az én üzenetem. Árnott úr kap szót egy perc. 60 másodperc nem elég arra, hogy elmondjam a véleményemet erről a jelentésről. 7 milliárd eurót dobtunk ki az ablakon. Nagy cégek kérnek KKV segítséget, és a pénzek rossz elköltése, a csalás egy veleig romlott rendszerről árulkodik. Minden E, tagállam által elkövetett hiba gyakorlatilag a rendszer hibája. Még az olyan projektek is, amelyeket a bizottság e, adminisztrál, 3,7%-os e, hibaarányjal futnak. Tavaly a bizottság egész egyszerűen ignorálta az ajánlások 21%-át és csak 79%-át valósította meg teljesen, vagy akár csak részben. Hogyha egy magáncég az auditorok instrukcióit így ignorálná, börtönbe köt neki az igazgató, és akkor is, hogyha ilyen hibás beke, bevallásokat nyújtanának be 19 éven keresztül. Köszönöm, Allio úr kap szót, egy perc. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm a számvevőszéknek, hogy ilyen világos jelentést készített. Ez sosem még mindig nem e megfelelő az elköltések módja. Az egyik legfőbb ö, cél törekvése a bizottságnak az, hogy költsünk csak azért, hogy költsünk, és nem gondolnak arra, hogy milyen eredmények kapcsolódnak ez a pénzköltéshez és eh, sok esetben eh, a szabályokat is megsértik, és a számövőszék bizottság még ezeket elnézi. Sok esetben egyszerűen csalásról van szó, többek között például a közbeszerzés területén, ez pedig felveti a, a korrupció problémáját európai szinten. Tegyük még ehhez hozzá a különböző pénzügyi eh, váltságokat, a 322 milliárd euró az, ami még kifizetésre vár, és így nagyon jól látható, hogy az állampolgárok miért hisznek egyre kevésbé ebben a rendszerben. Annál annál is megdöbbentőbb ez, hogy sokszor egyszerűen olyan szabályokat ír elő a tagállamoknak, amit saját maga nem tud betartani. Dajcsúri a szó egy perc 30 másodpercben. Köszönöm a köszönöm a szót tisztelt elnök asszony tisztelt számvevőszéki elnök úr kedves georgieva biztos asszony kedves kollégák!

a two thousand and thirteen as esztendőben az európai unió költségvetésének a keretében one hundred and forty eight milliárd eurót költöttünk el ennek az összegnek mintegy four seven a nem felelt meg a szabályoknak tehát a hiba kategóriájába tartozó költés ez mintegy seven milliárd euró

Eh, a munkáját. Eh, eh, a számvevőszék elnöke megint azt mondta, hogy a bevételek legálisak, jogszerűek, szabályosak, célszerűek, ugyanakkor sok teendőnk van. Még a 4,7%-os hibahatár túl magas. Ugyanakkor itt hibáról van szó, nem csalásról. Azt is tudjuk, hogy a hibák nagy része tagállami szinten következik be, ezt bizonyítják azok a számok, amelyek alapján azt látjuk, hogy a közösen igazgatott projekteknél nagyobb a hibahatár, mint a csak a bizottság által igazgatott programoknál. Nyilván sok munka áll még előttünk, különösen azon tagállamok számára, ahol évről évre komoly problémák vannak. Remélem a biztos asszony erre oda fog figyelni, hogyan lehet az egyes tagállamokat rábírni arra, hogy csökkentsék a hibahatárt. Emellett hozzászólnék még a teljesítmény témájához is, azonban az elnök azt asszony ezt nem hagyja. Sajnálatos módon nem indítottuk újra az óráját, e, éppen ezért, e, éppen ezért valójában önnek már lejárt az ideje, még ha nem is látszana, e, még ha nem is látszik. Valójában lejárt az ideje. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony. Okay, Köszönöm, elnök asszony. Ashworth úrné a szó egy percben. Elnök asszony,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 nyomaszónak találom. Ugyanakkor egy pozitív eh, megközelítés tapasztalható a biztos részéről és a számövőszék részéről is. Mindketten azt mondták, hogy egy új indulásról van szó, és újonnan hangot adtak, hogy eh, ez egy hosszan fe, régen a fennálló problémáról foglalkozni kívánnak. Itten egy kulturális váltásra van szükség, ezzel egyetértek. Javasolni szeretném, hogy a kiinduló pont az itt ebben a házban eh, kezdődjön. Minket közvetlenül választottak meg az állampolgárok. Ez az a ház, amelyik, meg, el, amelyik dönt a, az állampolgároknak, az adófizetőknek a pénzéről ugyanakkor nem igazán tudjuk ö, figyelemmel kísérni, hogy mi lesz az eredménye a ö, bizottság pénzköltésének, és nincsen olyan mechanizmusunk, hogy a pénz és az érték arányosságot vizsgáljuk. Ezen a kultúrán kellene változtatnunk azért, hogy pozitív jelentéseket kaphassunk. Elnök, köszönöm szépen. Adonolfi asszony következik egy percben presidente della Corte dei Conti per la presentazione. Nagyon hálás vagyok ezért a jelentésért, és abban foglaltakért. Mostanig, mostanig ö, egyre nőttek a, a hiba arányok, 30 milliárdig mérhető. Ez a növekmény folyamatosan az elmúlt években ez elfogadhatatlan, hogy az európai igazgatás ilyen hibákat véd. A nyugdíjak, fizetések és egyéb kiadások nem lehetnének ilyen hibatárgyai, különösen nem a válság idején, amikor az európai állampolgárok a megszorítások terhét kell vállalják. Különös figyelemmel kell legyünk arra, hogy szabályosan kerül végrehajtásra minden adófillér, és a közbeszerzések és egyéb szabályok betartásával érhető el. Reméljük, hogy Juncker úr, a bizottság új elnöke is gondoskodik erről. Buonanno egy, úr, egy perc. Sí, grazie, Presidente. Iniziando il mio intervento... Köszönöm, eh, elnök eh, asszony Eh, először is bemutatom azokat a polgármestereket, akik itt ülnek, eh, egy eh, demokráciát képviselnek. A polgármesterek találkoznak először azokkal a problémákkal, amikről itt mi beszélünk. Itt vannak a polgármesterek, üdvözlöm őket. Emondból jöttek. Én képviselőként ismerem a mafia elleni harcot, a szenátus elnöke lett egy korábbi eh, mafia elleni harcos is, mint ahogy eh, önök is tudják, a Keresztapa című filmből eh, elsősorban Dél-Itáliában működik, de mindenhol megjelenik, ahol a pénz érdekelheti. A 7 milliárd euró környékén is ott sertepertél a maffia, Luxemburgban is ott van a maffia, és mindenben részt vesz, ahol e, zsíros e, szerződéseket lehet e, leakasztani. Szerintem az elnök fél, félbeszakítja. Schmidt asszony kap szót, 1 perc 30 másodperc. A 2013-as költségvetési jelentés 4,7 FIBA százalékos arányjal szembesít bennünket, amely 6,4 százalékig rugott volna a korrekciók nélkül az elmúlt években. 0,1%-kal csökkent ugyan, ez, az, ez, a, ez ugyanakkor azt jelenti, hogy igen nagy pénzeket hibásan költenek el. A fejlesztési alapok alapján a számvevőszék azt kimondtak, hogy a vizsgálódások nem megfelelő rendszerben történnek. Az ex ante rendszerek, ellenőrző rendszerek is ö, hiányosak, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy meg kell akadályozni a szabálytalan kifizetéseket. Mindenki tudja, hogy ez így nem mehet tovább. Eljött az ideje annak, hogy megfelelő üzenetet küldjünk, és a rendelkezésre álló szabályozási eszközöket bevessük. Ez a 20. ilyen jelentés, és sajnálatos, hogy a tagállamok és a bizottság 20 éve annak ellenére, hogy a szembevőszék újra és újra felhívja a figyelmet a hibákra, továbbra is jelentős hiba százaléka hagyják végre a költségvetést. Aktívak kell legyünk, mert itt európai adópénzekről van szó, és az illegitim elköltés ezeknek az eszközöknek bennünket politikailag is sért. Ezért fontos, hogy megfelelően költse az Európai Unió e költségvetési pénzeket. Köszönöm szépen, Geyer úr kapszót 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Csatlakozom azokhoz, akik megköszönték a szemvőszék jelentését. Láttuk, hogy az hiba százalék az EU költségvetés végrehajtásában ebben az évben ugye némileg csökkent a 4,8 os tavalyi értékhez képest, ám Kérdés, hogy csak az előző év -e a referencia pont, szerintem nem, hosszabb távon kell vizsgálódnunk. Az Európai Unió ismerők tudják, hogy a program időszak élete során különféle szakaszok vannak, a program elején kis kevés kifizetés van, és aztán, ahogy jóvágyják a projekteket a tagállamok, egyre több tétel kerül kifizetésre. Érdemes tehát hangsúlyt fektetni arra, hogy a 7 éves szakaszban hol állnak. Azokat lehet összevetni, mondjuk az adott éveket, és ha megvizsgáljuk 2006-ot, akkor is 7,3% volt a hiba arány. Más szóval a 2007-től 14-ig terjedő időszakban 2,1% volt, a csökkent majdnem egy harmaddal a 7 évvel ezelőtti időszakhoz képest. Ez politikai siker. Ugyanakkor mit tehetünk annak érdekében, hogy tovább csökkentsük ezt az arányt, idézem a számbevőszék jelentését tagállamoknak címezve, talán fontos, ugye az eredet dokumentumból idézzek képviselőtársaimnak, tehát a hibás ügyekben a tagállami hatóságok bírtak megfelelő információval ahhoz, hogy felfedjék a hibákat, és ha ezzel éltek volna, akkor két a lett volna, hogy még tovább csökkenthető a hiba százalék. Sulik úr kap szót, Sulik úr kap szót, egy perc. Köszönöm, elnök eh, asszony. Az európai számvevőszék több milliárd értékben talált hibát, immár tizedik éve, azonosítják a hibát, és nem történik semmi. Ezek a hibák elsősorban eh, szabályellenesen eltölt, elköltött pénzeket eh, takarnak, ugyanis a tagállamok arra figyelnek leginkább oda, hogy elköltsék a pénzt, majd aztán nézik meg a szabályokat, hogy szabályos-e, és csak utána vizsgálják meg harmadikként, hogy értelmes célra költik-e. E, nem erről szól Európa, nem arról szól, hogy e, begyűjtjük a pénzt az adófizetőktől, és aztán így módon költjük el. E, nem Mikulásnak jöttünk ide. Oda kell figyelnünk a pénzelköltésnek módjára. A közös agrárpolitika gyakorlatilag a múlt század öröksége nem szabad folytatni. 50 milliárd euró, és nem igazán segít. Zeresovszki úr következik. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, dámy. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Szeretnék hozzászólni ez az éves jelentéshez, amelyet a számövőszék készített. Sajnálatos tény, ezt említeni sem kell, de teljesen világos az éves jelentésből, hogy az Európai Bizottság szenved a rossz gazdálkodási szindrómától. És az új időszakban ezt meg kell szüntetnünk, ezen kell munkálkodnunk egy kulcsfontosságú problémát látok e tekintetben, nevezetesen nem e, kellő világossággal kerülnek megfogalmazásra a prioritások. Amikor az európai alapok kerülnek elköltésre, akkor először is meg kell győződnünk arról, hogy az alapok a meghatározott szabályoknak megfelelően kerülnek elköltésre, és eddig ez nem egészen így történt. Teljesen figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy a fizetett finanszírozott programok elérik-e a kitűzött célokat, meghozzák-e a hozzáadott értéket, illetve ö, olyan hatékonyok-e, vagy pedig alacsony hatékonyságú ezzel, megvan-e a megfelelő integritás, a konzisztencia. Ezek általában az okok, amiért. Ezért a tagállamok is felelősek, nem adnak megfelelő, illetve valós adottakat, vagy azért, mert nincsen, vagy pedig szándékosan nem valós adatokat közölnek. Köszönöm, Kinicsi asszony, egy perc. Köszönöm, eh, elnök asszony. És caneira eh, eh, úrnak, valamint Georgieva asszonynak is köszönöm a felszólalását. Egy jól kidolgozott jelentést találtunk, illetve kaptunk 4,7%-os hibahatárt, magas hibahatárt azonosítottak, különösen azokban a, azokon a területeken, amelyeket közösen igazgatnak a tagállamok eh, a bizottsággal. Eh, eh, meg kell nézni, hogy milyennek az oka, és miért nem működnek eh, a pénzügyi korrekciók, miért nem lehet a pénzelköltését racionalizálni, ahogy azt a számvevőszék már eh, javasolta. Emellett oda kell figyelni a hatékonyságára a pénzek elköltésének, valamint eh, Eh, a passzív kifizetések eh, problémájára, amelyek a több éves eh, költségvetést is érintik és befolyásolják. Georgieva asszony, én úgy gondolom, hogy ebben a munkában az Európai Bizottságnak minél hamarabb, ezt a munkát minél hamarabb el kell kezdenie. Köszönöm, Van de Kamp úr. Egy perc, 30 másodperc. Mikro, s'il vous plaît. Ja? ik dank eh, de voorzitter van het Köszönöm eh, szépen a eh, számvevőszék elnökének, illetve a biztos asszonynak is az elmondottakat. Nem fognak meglepődni, hogy csak egyet tudok érteni a kritikákkal, amelyeket Gressle asszony fogalmazott meg. Az elkövetkezendő években vajon ténylegesen megváltoznak-e a dolgok? Ez végül is a leglényegesebb kérdés a ö, hiba százalék, a 4,8 százalékos ö, hiba százalék 4,7-re csökkent, hát ez őszintén szóval azért mégiscsak nagyon kevés az európai állampolgár véleménye szerint. Ezt nem tudjuk elfogadni, hogyha ö, egyszerűen fogalmazok, 7 milliárd euró egyszerűen eltűnt, elveszett, és nem tudok egyetérteni azon kollégákkal, akik azt mondják, hogy ez a maffia kezébe került. Ezzel a pénzzel ugyanakkor javíthatnánk például az infrastruktúrák lemaradásába, például Németországban. A kérdésem a biztos asszonyhoz, hogy mit fogunk tenni az elkövetkezendő években, többek között a tagállamok vonatkozásában, mert a tagállamoknak sokkal nagyobb a szerepük ebben, mint ahogy ezt gondoljuk. Megint csak a figyelmüket kérem, ezt már elmondtam a meghallgatáskor is, hogy a, nagyon fontos a nemzeti gazdálkodási nyilatkozat. A tagállamoknak sokkal jobban oda kellene figyelniük az el európai alapok elköltésére. A, már végül pedig az egyszerűsítést illetően mind a kérelmek esetében, mind pedig az elszámolások esetében minden lehetne sokkal egyszerűbb. Egy kék kártyát kapott, elfogadja-e? Zsögelje. Gaja úr. Mikrofonba kérjük. Köszönöm. Komoly kollégának ismertem meg őt, Fante úr, ezért jelentkeztem most, mert úgy gondolom, hogy hibát, hibásan említett valamit. 7 milliárd euró elvesz, elvesztéséről beszélt. Ezzel szemben a szembevőszék azt mondja, hogy e, ez a hibakvóta nem elpazarolt pénz vagy csalás, hanem olyan pénzeszközök, amelyeket nem kellett volna kifizetni. Tehát a 7 milliárd nem eltűnt, Pandekampur, Köszönöm a kollégámnak ezt a kérdést. Igen, eh, ez egy eh, pontosítása a rész elmondottakról. A 7 milliárdról van szó, valóban nem teljesen eltűnt, de mégiscsak nem megfelelően került elköltésre. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig akkor a spontán hozzászólások következnek, és azonnal megadom a szót Anderson asszonynak. Thank you. Köszönöm. Én is. És köszönöm a szembevőszék munkáját. Rám mutat. Nem, nem megfelelően értékelik az önök munkáját. Bár egyetértek egyes kollégáimmal, a teljesítmény megközelítés nagyon fontos volna. Nem szabad akkor arról sem megfeledkeznünk, hogy a kulcsfontosságú kérdés a, fel, a felvevő kapacitás. Ez határozza meg az alapok felhasználását. Nagy-Britanniában az átlag, EU átlag alatt van az abszorciós kapacitás. Ez általában azt jelenti, hogy az árvízvédelem, a, a, a, a munkavállalók támogatása sokkal jobban alkalmazhatná ezeket a forrásokat, azokat az alapokat, amelyek konkrétan foglalkozik ez a jelentés. Válaszolva az ott ülő kollégának, Abszolút nem helytálló az, hogy az EU pénz, elpazarolt pénz, itt nagyon jó értékkel térül meg ez a pénz, mert ha megnézzük a brit szakképesítési programokat, ott is látszik. La Várjász úrnak adom meg a szót, ugyancsak egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Nincs hiány az Európai Unióban álszentségből. A bizottság meg a trojka is Görögországra mutogathat folyton, meg a dél-európai országokra, ott megtakarításokat követelt és kíméletlen gazdasági kiigazításokat hajtott végre, miközben a bizottság képtelen a saját házatáját, saját költségvetését tisztességesen lerendezni, azzal gazdálkodni. Gazdasági igazgatása, végrehajtása a költségvetésnek hibás, ahogy a szembevőszék rámutatott. Kivállalja a felelősséget azért a pénzért, amit rosszul költöttek el ebben a költségvetésben. Különösen fontos egy kérdés az, amikor milliók vannak munkanélkül a közösség déli részén. Amikor a korrupció a közbeszerzések tekintetében elképesztő pazarlással jár, a rossz igazgatás, hasonló, meg csak a költek, az elköltésről elköltés a, a, a forrásoknak nem megfelelő igazgatás. A szabályok megsértésének vagyunk tanúi, és számtalan hibának. Oh, Szoltesz úr, egy percben. Gospa predsedujoča, hvala za besedo. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Én is szeretném üdvözölni a számvevőszék jelentését. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez az intézmény megfelelően elemezze az uniós pénzalapjainak az elköltését. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni a következőt, sokkal jobban felhasználhatnánk az alapokat, ez igaz, ezt a számövőszék is megállapította. Világos célokat kell megfogalmaznunk, így tudjuk elérni ezt a, az eredményt, és szerintem erre kellene koncentrálnunk ezre kellene a bizottságnak fókuszálnia. Azok a szabályok túl bonyolultak ami szabályok tulajdonképpen akadályokat képeznek, és nem teszik lehetővé, hogy a pénzek hatékonyan kerüljenek felhatásra. Vannak szabályok, amelyek jók, de vannak olyan szabályok, amelyek tulajdonképpen visszaütnek. Efridge úrnak adom meg a szót egy percben. Thank you. I sit on the Köszönöm. A Regi Szakbizottságnak vagyok tagja, és átnéztük a nem stimmelő adatokat, és valóban itt nincs rossz indulatú dolgokról hanem, szó, hanem tényleg valódi hibákról. Fontos, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy a rendszer lehetővé tegye azt, hogy mitől zavarodnak meg a szabályoktól az emberek, mert azt gondolom, hogy itt jó hiszeműség van a hibák nagy része mögött, de mégiscsak adófizetői pénzekről van szó. Egy olyan rendszer van, ami alapján az emberek nem tudják, hogy hogyan kell elszámolni a pénzekkel, Eh, és amikor pedig csalás történik, az viszont eh, nagy mértékű. Tehát eh, azt gondolom, hogy különösen akkor, amikor minden ország leginkább, legszívesebben megtartaná a pénzét, akkor oda kell figyelni arra, hogy a pénzt úgy költjük el, költsük el, hogy a folyamatban ne legyen hiva. Morvai asszony kap szót egy perc

Köszönöm szépen, elnök úr. A számövőszék a 2013-as éves jelentésében kimondja, hogy a költségvetési rendszer túlságosan a mennyiségi aspektusra koncentrál. Azt is elmondták, hogy 2007-2013-as időszakban mindig a pénzköltés mennyisége került előtérbe, aztán a szabályosság volt a második, és csak harmadik szempont volt a célszerűség, az eredmény. Ez a 7 milliárd, ez túlzott összeg, amiről itt szó volt. De ahogy a Georgeva biztos asszony elmondta, nincs vesztegetni való időnk. Javítani kell a mechanizmusokat, és nagyobb figyelmet kell fordítani a ö, teljesítménykultúrára. Azt is elmondtuk, hogy kevesebb bürokrácia kellene és nagyobb átláthatóság. Nem szabad időt vesztegetni. A bizottságnak el kell fogadnia a számvevőszék ajánlásait, és egy új időst kell, hogy indítson az európai alapok gazdálkodásában. Obermeier úrral zárjuk a spontán felszólalók sorát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, mint karácsony előtt szokásos, a számbevőszék ismét megrázza a munkatársakat olvasni valóval. Engem legalábbis megrázott ez a jelentés, meg az öt éve folyó vita arról, hogy a számvevőszék ajánlásait konzekvensen mindig szőnyeg alá söprik, pedig jó példákat nyújtatnánk. Például a gyakorlati felhasználását is meg kéne vizsgálni a legközelebb pénzek, nem csak a formális kritériumokat. Az éves jelentésekben nem látható, hogy nem adnak prioritást a célok tényleges elérésének. A környezetvédelem, állatvédelem tekintetében, a cross-compliance problémák tekintetében láthatjuk mindezt. Ez mindez emlékeztet engem arra olyan, mintha egy olajtankhajó teljes sebességgel haladna előre, képtelen volna akár egy kicsit is kormányozni magát, hiába jelzik, hogy rossz felé halad hiszen nem akarja változtatni az irányát, akkor sem, ha tehetné. Köszönöm szépen, kollégák, visszatom a szót George asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és azzal szeretném kezdeni, hogy köszönöm az észrevételeket, amelyek nagyon világos üzeneteket közvetítettek. A jelentéstevő részéről is nagyon sokan hozzá is szóltak, elmondták, hogy azt szeretnék, hogyha jobb pénzügyi gazdálkodást láthatnának annak érdekében, hogy jobban szolgáljuk állampolgárainkat. Engedjék meg, hogy három pontot vessek fel. Pontosan milyen, és az a hiba százalék, és mit jelent ez? Mi az, hogy hiba? Ezeknek egy része lehet nem megfelelő gazdálkodás az alapokkal, lehet téves bejegyzés, és egy nagyon pici százalék, 0,2 százalék, ha pontosan fogalmazunk, az pedig egyszerűen ellopott pénz. 0,2 százalék túl sok a 0,2% is, de nem szabad összekevernünk a hibákat, amelyek valódi tévedésből eredő hibák, és azokat, amelyek hűtlenkezelés, vagy még ennél is rosszabb. Világosan kell látnunk, hogy pontosan miről is beszélünk. Mert ha nem határozzuk meg pontosan a problémát, akkor nem leszünk képesek megoldani sem. A második felvetésem, hogy mit kezdünk mindezzel. A hibák legnagyobb részénél, amelyek pontosan ebbe a hiba, igazi hiba kategóriába tartoznak, a tagállamokkal együtt folyamatosan vizsgáljuk a megoldásokat, illetve képezzük azokat az embereket, akik az európai pénzekkel foglalkoznak. Ezt egy olyan feladatnak tekintjük, amely még nagyobb figyelmet kell, hogy kapjon, mert ha olyan emberek vannak és dolgoznak, akik értik és alkalmazzák a szabokat, szabályokat, akkor természetesen a hiba százalék csökken, és erre vannak nagyon bizonyítékok, a jól végrehajtott oktatási programok, a az Euró- a hiba százalék csökkenését eredményezte. Ha elmennek, ott hagyják a munkahelyüket, megugrik a hiba százalék. Pozitív ösztönzőket kell alkalmazni. 6 százalékát a pénznek a jó teljesítmény javadalmazására fordítjuk, és adott esetben szigorúan fellépünk, és hogyha nem megfelelően gazdálkodnak az uniós pénzzel, akkor büntetést is tudunk alkalmazni nagyon sokat teszünk, és még többet szeretnénk tenni annak érdekében, hogy a szabályok egyszerűsödjenek. Most már harmonizáltuk a különböző területek között a szabályokat, amik érdemesé teszik a felhasználhatóságot. És fontos, hogy ezt hogyan tudjuk tovább fejleszteni ez nagyon fontos, ahogy ezt a számvevőszék is megállapította. A harmadik felvetésem, hogy komolyan vesszük -e ezt a jelentést. Igen és a ö, számvevőszék egy külön ö, jelentésben, ö, a 19-esben el is mondta, hogy igenis ö, nyomon követjük a számvevőszék ajánlásait, és azt mutatja a jelentés, hogy a bizottság végrehajtotta és javított a pénzügyi gazdálkodáson és ezt a jelentést is nagyon komolyan kívánjuk venni különösen most váltáskor kell ezt megtennünk, és nagyon szigorú megfelelési kultúrát össze kell egyeztetnünk az eredményre való törekvéssel. A jövő évben és az utána lévő évben is remélhetőleg itt leszek, és remélem, hogy lesznek eredmények, amiről majd be tudunk számolni, sőt, több mint remény ez részemről, ígérem, hogy lesz miről beszámolnunk. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, és most pedig Káldéra eh, úr kapja meg a szót, hogy zárja ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani azért, amit eh, a számvevőszékről mondtak, azt hiszem, hogy mindazok, akik részt vettek ezen a, ben a munkában, ezt köszönik önöknek. Szeretnék reagálni néhány olyan kérdésre, amit itt a vita során eh, elmondtak. Nem azért, eh, mert a számbevőszéket megszólították, hanem azért, mert eh, azt szeretném, ha világos lenne, hogy szerintünk mit kell tenni. A jelentésünkben egyértelműen kimondjuk, hogy ezt a megközelítést meg kell változtatni. Most az van, hogy elköltjük a pénzt, mert rendelkezésre különben elveszítjük, abban az értelemben, hogy utána már nem tudjuk felhasználni. Hatékonyabbá kell tenni a rendszert. A jelentésünkben rámutatunk arra, hogy a tagállamoknak rendelkezésre álltak azok az információk, amelyek alapján eh, megakadályozhatták volna, hogy egyes szereplők eh, benyújtsák a számlát, vagy igényt formáljanak ezekre a kifizetésekre. Ez egy eh, felelősség, ez egy közös felelősség a bizottságnak, ez a preventív fellépés az, ami megerősítendő. A hiba nagyon emberi dolog, az mindig fog történni, de azokat ki lehet javítani. A jelentés arról szól, hogy mi a tagállamok részéről az, amit, meg a bizottság részéről, amit javításként megtehetnek egyes műveletek megvizsgálásakor arra jutottunk, hogy hogy nagyon közel lehetett lehozni a hiba arányt az elfogadhatósági küszöbhöz. Nem kell szabályváltoztatás ehhez. Most változtak meg a szabályok nem régen. Egyszerűen csak végre kell hajtani a szabályokat. Most, miután megváltoztak a szabályok, eljött az idő, hogy a tagállamok és a számvevőszék együtt lépjenek fel. Egyszerűsíteni kell a szabályozást, ki kell mondani a célokat, és olyan befekte beruházási programokat kell kialakítani, amelyek eredményorientáltak és ténylegesen pozitív hatással vannak az EU polgárok életébe. Emellett ehhez természetesen pozitív ösztönz, ösztönzők szükségesek. Aki jobban teljesít, azt ösztönözzék. Madame la Présidente, Tisztelt elnök asszony, szeretném azzal zárni, hogy még egyszer elmondom, hogy ez az új ö, fókusz, amivel kezdjük az eredményeket, amik egyértelműen láthatók az állampolgárok számára, ez kell, hogy a kulcsa legyen a jövőnek. És ez a ö, kulcs a ö, ami létre tudja hozni a munkahelyeket, és védeni tudja a környezetet. Szerintem ebben valamennyien egyetérthetünk e házban. A számvevőszék részéről a bizottságra és a tagállamokra hárul az a feladat, hogy ebbe a kultúrába, erre a kultúrára orientálódjanak, hogy eredményeket próbáljanak elérni, hogyha Európai Uniós pénzeket költhetnek el. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák, ezzel lezártuk a vitát, és akkor most pedig a bizottság nyilatkozata következik az Észak-Írországi folyamatról A kollégák akkor most helyet cserélnek.